Uh, Kedves kollégák, a magyarázatok következnek. Devó asszony jelentése, a szabad mozgás előmozdítása, közökiratok elfogadásának egyszerűsítésével. A téma, vannak hozzászólóink. Zambaszki úr az első, aki szót kap. Parancsoljon, uram!